Tisztelt kollégák, kezdjük el az ülést, mert nagyon sok napirendi pontunk kell végighaladnunk. Az első napirendi pont keretében szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy többen azt kérték, hogy módosítsuk a mai ülésünk és a holnapi ülésünk napirendjét. Az első pontot Bostináró úr vetette fel, ő egyéb fontos kötelezettségei miatt itt a parlamentben nem lehet itt három óra és negyedöt között, ezért azt kérte, hogy a szavazást az ő jelentéséről igazítsuk ahhoz az időhöz, amikor itt is van és azt hiszem, hogy rugalmasak lehetünk e tekintetben. Azt javasolnám tehát, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot, ezt a kérelmet Viktor Bostináru részéről. A második kérés szintén egy módosításra vonatkozott. Mavrianis miniszter úr jelenlétével függ ez össze. Csütörtökről szerdára, szerda délelőtti, tehát a ma délelőtti ülésre kerül az eszmecsere a soros ciprusi elnökséggel és az európai ügyekért illetékes miniszterrel, Andreas Mavroyanis úrral. Vele tehát az eszmecserét rögtön az ülést rögtön most kezdjük majd meg. Ez pedig azt jelenti nyilván, hogy a 4-es, 5-ös, 6-os napi rendi pontok, ezek csütörtökön 9 és 10, 30, 10 óra 30 között kerülnek majd megvitatásra. Ez lenne tehát a javaslatom. Markus Piper kért szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szavazással kapcsolatban szeretnék szólni, a ma napi levő szavazással kapcsolatban ugye azt terveztük, hogy szavazunk arról az öt jelentésről, amely a strukturális alapokkal a 2014 20-ig terjedő időszakra vonatkozik. Elnök, azt eh, szeretném kérdezni, hogy angol tolmácsolás eh, van-e? Úgy tűnik, hogy nem működik az angol tolmácsolás. A második csatornán egy nagyon szép nyelv hallható, de nem az angol. Most rendben van? Igen, akkor most eh, biztosított már a tolmácsolás működik. Rendben, köszönöm szépen. Tehát Az európai strukturális politika kialakításáról van szó, 360 millió euró forog kockán. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt napok és éjszakák során nagyon kemény munkát végeztek, annak érdekében, hogy elkészítsék a szavazó listákat. Ismerem ezt az eljárást saját tapasztalatból is, de most a bizottság egész egyszerű tagjaként a következőt kell mondjam. Tegnap délután három órakor nyílt először lehetőségem arra, hogy a kompromisszumos indítványokba tekintsek, illetve megvitassam ezeket frakciómmal tegnap délután három órakor. Aztán az előadók azt jelezték, hogy a kompromisszumok olyanok, amilyenek, ezeken már nem tudunk változtatni, ezeket el kell fogadni. Úgyhogy felmerül bennem a kérdés, hogy akkor a szakbizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság tagjaként egyáltalán milyen lehetősége nyílik arra, hogy befolyásoljam mindezt. Ehhez hozzátenném még, hogy a szavazólista nem készült akkor még el, hanem ezt, ezt követően fokozatosan kaptuk meg, és az egésznek a csúcspontja az volt, hogy mai ilyen három órakor érkezett el hozzánk, akkor futott be hajnali három órakor hozzánk a szavazólista. Hölgyeim és uraim, ez az eljárás, amelyet itt ránk kényszerítenek egyesek, ez nem demokratikus, nem átlátható, és ez mindenfajta parlamenti szabálynak ellentmond. Éppen ezért szeretném a napirendel kapcsolatban azt kérni, hogy csak és kizárólag azon jelentésekről szavazzunk, amelyeket kimerítőleg meg lehetett vitatnunk. Azt kell mondjam, hogy tartalmilag a jelentésekben szereplő számos ponttal nem tudok egyetérteni, de legalább lehetőségünk nyílt arra, hogy ezeket megvitassuk. Konkrétan a következőt szeretném kérni tehát, azt, hogy csak a kohéziós alapokról szavazzunk, a határmenti térségekről, most nincs a fejemben, hogy mi a pontos cím, de hát tudják nyilván, hogy mi a cím, és Joachim Zellner jelentéséről szavazzunk, ugyanakkor Jan Olbricht jelentését napoljuk el, és ugyanígy az általános strukturális alapokra vonatkozó rendeletről szóló jelentést, Konstance Krél és Lambert von Nisteroy jelentését halasszuk el. A nyári szünet alatt azt hiszem, hogy úgysem történik olyan sok minden, és a ciprusi elnökség azt hiszem, hogy nem fogja ezeket a kérdéseket előbbre vinni. Ugyanakkor mindannyiunknak lehetősége nyílik arra, hogy még Nyugodtan tanulmányozzuk ezen anyagokat, és a nyári szünetet követően tárgyaljunk a kompromisszumokról. És így minden egyes tagnak itt a bizottságban lehetőség nyílik majd arra, hogy részt vegyen ebben a folyamatban. Tehát kérném, hogy fogadják el ezt az elhalasztást, és nagyon örülnék annak, hogyha támogatnának e tekintetben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Markus. Konstance Krél Köszönöm szépen, elnök asszony. Markus Piper kérésének szeretnék eh, ellentmondani, ugyanis október, tavaly október közepe vége óta nagyon intenzíven megvitattuk ezen kérdéseket, az általános eh, rendelettel kapcsolatos eh, pontokat, különböző munkadokumentumok is készültek, amelyeket behatóan megvitattunk, nem csak itt a, a bizottságban, hanem a munkacsoportokban is, a frakciók munkacsoportjaiban is természetesen, és nagyon gyakran összeültünk itt a bizottságban, hogy az esetleges kompromisszumokat is megvitassuk, és a kompromisszumos indítványok, amelyeket az előadók előterjesztettek, most ennek a hosszú, átlátható, intenzív vitának a születtek. Itt a szakbizottságban és a munkacsoportokban folyt a vita. Azt hiszem, hogy egy nagy hibát követnénk el, ha ennek a munkának a sikerét nem koronáznák meg most azzal, hogy szavazunk erről a jelentésről, amely által mandátumot is kaphatunk a tárgyalásokhoz. Mi lennénk az első olyan bizottság, amely egy számos különböző programot, projektet tartalmazó nagy csomagról szavaz, és tárgyalási mandátumot kaphatnánk. Ez pedig egy rendkívül fontos, politikai szempontból nagyon fontos jelzés lenne a parlament részéről a külvilág felé. Így egyértelműen jelezhetnénk azt, hogy a kohéziós politikával egy olyan eszköz van a kezünkben, amely által segítséget tudunk nyújtani a régióknak és a tagállamoknak, hogy ebből a nehéz gazdasági helyzetből, ebből a nehéz válságból kilábalhassanak. Egy jelzést küldhetünk itt így arról, hogy az Európai Parlament törődik a régiókkal, a polgárokkal, ezért szerintem nagyon fontos lenne erről szavazni. Egy mandátumról van szó, ez forog kockán. Az előadók a három oldal egyeztetések során mindig visszatérnek majd ezen pontokra, és meg kell vitatni a mandátum részleteit, tehát ez egy továbbra is átlátható folyamat lesz, és arra kérném önöket, hogy Markus Piper kérelmét ne támogassák, ne tegyük ezt lehetővé. Elnök, köszönöm szépen, nem tudom, hogy még valaki kére szót, François Alfonzi. Oui, uh, Osztjuk Krél asszony megjegyzéseit, és úgy látjuk, hogy intenzív munkát végeztük, de azért demokratikus, és ezért megköszönjük a jelentéstevőnek, hiszen állandóan rendelkezésre állt, és nagyon sokat dolgozott ezzel a témával. A bizottság érdekében áll, hogy gyorsan szavazzunk, és elsőként tegyük le az asztalra ezt az ellenjavaslatot, ugyanis ez a feladatunk és a szerepünk. Ugyanis a háromoldalú megbeszéléseknek teret kell engedni, a Lisszaboni szerződés ugyanis biztosítja a parlamentnek a szükséges időt, tehát ezért támogatjuk ezt. Uh, thank you very much. Any other Nagyon szépen köszönöm. Más megjegyzések vannak-e? Nem tudom, hogy kell -e erről szavazni hiszen úgy látom, hogy támogatják azt, hogy ez a napi renden maradjon, tehát többséggel talán. Akkor szavazzunk róla? Jó, a javaslat az, hogy szavazzunk róla. Tehát akkor pozitív módon állok hozzá. Ki támogatja azt, hogy maradjon így a napirend, tehát hogy szavazzunk a rendeletek módosításáról. Úgy látom, hogy nagy többséggel ezt támogatjuk. Most akkor kérdezem, hogy ki szavaz ellene. Három. És Márkus. Tehát akkor négyen, tehát akkor világos, hogy, hogy mi is a döntés. Tehát akkor elfogadhatjuk a napirend tervezetet. Ezt az ülést weben közvetítjük, tehát az interneten közvetítjük, tehát akkor most jön a következő napi rendi pont. Ez a május 29-e és 30-ai ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. El, kiosztottuk ezeket, ezt a jegyzőkönyvet, és hogyha nincsen ellenvetés, akkor uh, elfogadottnak nyilvánítjuk. Az elnöknek nincsenek közleményei, tehát akkor látérhetünk a következő napi rendi pontra, amely a 17-es, ez pedig a ciprusi soros elnökségnek a képviselőivel való találkozás, és az európai ügyekért felelős miniszterhelyettes Andreas Vavroyanis urat itt üdvözlöm, ugyanis a ciprusi elnökség nem csak a regi bizottság számára nagyon fontos, hanem nagyon sok érdekelt fél és kedvezményezett számára nagyon fontos, akik nagyon várják, hogy a költségvetés és a e, e, több éves kerettel való tárgyalások lezárását. Nos, tehát ne felejtsük el, hogy a ciprusi alnökségnek itt kell eredményeket felmutatni a következő hónapokban. Öné a szó. Elnök e, asszony, Hübner asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is hadd fejezem ki hálámat, hogy meghívtak erre az ülésre. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma, és a ciprusi elnökség prioritásait felvázolhassam itt, elsősorban a kohézióval kapcsolatban. Szeretném kifejezni elismerésemet az Európai Parlamentnek és a szakbizottságainak, ugyanis nagyon fontos szerepet játszanak a, az Európai Unióban való demokrácia, demokratizáció elterjesztését, és pedig az intézményes javítások alapján, amelyet a Lisszaboni szerződés alapján tettek. Az Európai Parlament kulcsfontosságú partnere a ciprusi soros elnökségnek, hiszen egyre közelebb kezdünk mindketten a közös taktikáinkhoz. Az Európai Parlamenttel való együttműködés abban segít, hogy az Unió munkát előre mozdossuk. Több találkozót is tartottunk már a parlamenti szakbizottságok és az illetékes ciprusi miniszterek között Ugyanakkor a szakbizottsági elnököknek a találkozája is elősegítette a szorosabb együttműködést. És az elnökök értekezete Ciprusra is ellátogatott. Elkötelezettek vagyunk az együttműködés megerősítésére, és folyamatosan összehangoljuk a munkát a parlamenttel, azért, hogy valóban előrelépést tudjunk elérni az előttünk lévő hónapokban és programmal. Az egyik legfontosabb időszakot éljük most meg nemzeti történelmünk során, és ez nagyon fontos számunkra a soros elnökség időszaka is, hiszen csatlakozásunk óta most történt meg először, hogy ilyen alkalom mutatkozik országunk és civilizációnk számára. Természetesen a soros elnökség egy nagyon fontos időszakban történik, és ez, ez kihívás jelent számunkra. Nagyobb követeléseket mutat számunkra. Ezért nem felejtjük el, hogy a pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások a mi feladatunk lesz, amelyek az európai szakpolitikákat, fejlesztési programokat határozza meg a következő programozási időszakban. És mindez egy mély válság ideje alatt történik meg, amikor az Európai Unió társadalmainak a kihívásokra kell felelnie. A globális gazdasági és pénzügyi válság nagyon komoly következményekkel jár számunkra. Az eurozóna, euróvezeti országok, különösen az euróvezeti országok számára, már pedig Európának erősebben kell kiemelkednie ebből a válságból úgy látjuk, hogy a hajtó erő a kihívásokkal való szembenézésre az alapvető értékeken, értékekre szám, támaszkodik, amelyeket a Lisszaboni szerződésben fogalmaztunk meg. A ciprusi soros elnökség egy jobb Európa érdekében szeretne dolgozni, és európai olyan Európai Uniót szeretne létrehozni, amely többet jelent az állampolgárok számára, hiszen egy hatókonyabb euró fenntartható fejlődést fog létrehozni, és a szolidaritást és a szociális kohéziót fogja megerősíteni. Szeretnénk koncentrálni eh, a fiatalokra és a munkanélküliekre, eh, és így fogjuk elérni az jobb Európát a következő eh, generáció számára. Hogyha egy jobb Európát szeretnék elérni, akkor a ciprusi elnökség prioritásai között egy hatékonyabb, fenntartható Európát kell elérni, egy jobb teljesítményt és növekedést mutató Európát, egy, az állampolgárok számára többet jelentő Európát, és a szomszédaival szorosabb kapcsolatot fűző Európát kell létrehozni. Szeretnék az első prioritással foglalkozni most, tehát egy jobban fenntartható és hatékonyabb Európát létrehozni. Elnökségünknek a fő, fő célja a több éves pénzügyi keret 2014-2020-as időszakra nagyon fontos lesz. Az MFF-nek a sikeres létrehozása a legfontosabb feladatunk, és a ciprusi soros elnökség szerepének egyik legfontosabb építőköve. E, az MFF e, kulcseszköze az Európai Unió jövője szempontjából. Az Európai Tanács júniusi ülésén a számunkra megfogadott feladat alapján együttműködünk az Európai Tanács elnökével és a bizottság elnökével, és természetesen az Európai Parlamenttel is szoros együttműködést szeretnénk létrehozni, hiszen a szerződésben ezt a szerepet szánták neki. Olyan költségvetést szeretnénk egyet létrehozni, amely sikeresen fogja segíteni abban, hogy a kihívásoknak megfeleljünk, és jobb Európát tudjunk ezzel elérni. A bizottság javaslata nagyon jó kiindulópontot biztosít a tárgyalásokra. A tárgyalások, mint ahogy mondtam, nehéz gazdasági környezetben történnek, és a következő MFF lehetővé kell, hogy tegye azt, hogy kilábaljunk a gazdasági válságból, és erős alapot teremtsen az európai gazdaság stabilizálásához. A költségeknek a kordában tartása fontos lesz az azért, hogy a projektebben európai hozzáadott értékeket tudjunk teremteni. És az EU szakpolitikák mind a foglalkoztatás segítség. A kutatás és fejlesztés és innováció hozzájárul szintén majd az Európai Unió hosszú távú jövőképéhez, és a növekedést fogja ösztönözni. A kiválóság elősegítése lehetővé teszi, hogy minden tagállam részt vegyen és felzárkozzon. Ez az Európai 2020-as stratégiának is a célja. Egy igazságos és hatékony Európát szeretnénk létrehozni, amely a növekedést, a versenyképességet és a foglalkoztatást fogja támogatni. Az EU költségvetésben megfelelő eszközöket kell biztosítani az Európa 2020-as célokra, figyelembe véve a szolidaritás elvét, és a gazdaság és társadalmi kohéziót. Ugyanakkor egyszerűsíteni kell a végrehajtási mechanizmusokat, és hatékonyabbá tenni őket az arányosság elvét figyelembe véve. Ebben a keretben a kohéziós politika nem csak az európai szolidaritást képviseli, hanem egy nagyon fontos beruházási politika, és ennek nagyon fontos a szerepe a növekedés és a foglalkoztatás növelésében. E, az európai közjavaknak a létrehozása és a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele a feladatunk, és ehhez fogjuk hozzárendelni a szakpolitikákat és a, e, az eredményekre és a minőségi beruházásokra fogunk koncentrálni azért, hogy a növekedést és a foglalkoztatást növelni tudjuk az Európában. Megfelelő egyensúlyt kell létrehozni a kiadások és a bevételek oldalán. A kiadásokban egyensúlyt kell teremteni a különböző eh, szakpolitikák és elemek között. Épp ennyire fontos az igazságosság és a méltányosság, amelyek fontos alapelvek, és ezt szem előtt kell tartani, amikor a tagállamok hozzájárulásáról beszélünk a költségvetésben. Ezeket az alapelveket ekkor tiszteletben kell tartani. Most pedig nézzük a munkatervünket. Az MFF napirenden lesz az általános ügyek tanácsa, tanácsülésén, egészen addig, amíg a lezárjuk a tárgyalásokat. A korábbi általános ügyi tanáson kívül egy nem hivatalos találkozót is tartunk a, augusztus végén a külügyminiszterek számára, amelynek a témája az MFF lesz. Tegnap már elkezdtük az intenzív kétoldalú találkozókat a tagállamok képviselőivel, és ezen üléseknek az eredményeit figyelembe véve fogunk, fogjuk elkezdeni a munkát, és tovább fejlesztjük. a tanácsi tárgyalásokkal párhuzamosan. Nyilvánvaló, hogy ez a folyamat az Európai Parlament tárgyaló csapatával együtt törtik és az általános ügyek tanácsa után is beszámolunk nekik. A célunk az, hogy az e- októberi Európai Tanács előtt már számadatokkal is meg tudjuk tamagotni a programunkat. A ciprusi e, elnökség felülvizsgálta a e, tárgyalási itemtervet, és szeptemberben a Koreper ülésen és az általános ügyi tanácson fogunk tárgyalni szeptember 24-én. Szeretnénk a tárgyalásokat érett stádiumba segíteni, azért, hogy az októberi Európai Tanácson is, tanácsra ez a koreperrel már megtörténhessen. Ha ez nem sikerül, akkor decemberre fogjuk ezt megpróbálni. Természetesen a ezen tárgyalások párhuzamosan történnek a különböző ágazati politikáknak, a szakpolitikáknak a képviselőivel. Megpróbálunk na, előrelépést tenni, ugyanakkor nem akarjuk előre meghatározni az MFF tárgyalások eredményét megpróbálunk egy általános megközelítést követni, és az Európai Parlamenttel ugyanazt az eljárást próbáljuk folytatni, tehát hogy bevonjuk őket a tárgyalási folyamatba, ahogy már mondtam korábban is. Ez történt ugyanis a lengyel és a dán elnökség során is. Az elnökség az általános ügyek tanácsát rendszeresen tájékoztatni fogja az Európai Parlamenttel való megbeszélések eredményeiről. Szeretnénk az Európai Parlamenttel való együttműködésünket megerősíteni a tárgyalások során, azért, hogy biztosítsuk a jóváhagyásukat az egész csomagra. És hogy sikerüljön megfelelő időben elfogadni az idevágó döntéseket, határozatokat. Mindent megteszünk majd, hogy ezt az ambiciózus célt elérjük, és önök tudják, hogy nagyon sok paraméter játszik szerepet ezekben a tárgyalásokban, némelyiket nem is mi tudjuk irányítani. De mindenképpen biztosítani szeretnénk, hogy megfelelően végezzük el a feladatot, amely a tagállamoknak és az unióknak hasznos lesz. Elnök asszony és tisztelt képviselők, az új kohéziós politikával való prioritásunkat szeretném most ismertetni. Megtartjuk a gazdasági és szociális kohézió és a szolidaritás elvét, a kohéziós politika kulcsfontossági eszköz a növekedés a strukturális reformok szempontjából. Ez az egyik legfontosabb eszköze a célkitűzések megvalósításában, a 2020-as stratégiában és a belső piac megerősítésben. Egy új, megreformált politika tükröződik a jogalkotási csomaggal való tárgyalások során is, amelyek a 2014-es, 2020-as időszakra vonatkoznak. A legfontosabb prioritásunk az, hogy időben elérjük a e, kohéziós politika új jogalkotási csomagjának lezárását. A tagállamok és a régiók készen állnak az új programozási e, e, időszakra, és az új programokat szeretnék könnyedén beilleszteni. Ezért a ciprusi elnökség mindent megtesz, hogy a legjobb előrehaladást tudja elérni a tárgyalások során. A tanácsban a Dán soros elnökség alatt már is nagy előrelépést tettek, és a jogszabályoknak egy nagy részében ideiglenesen megegyeztek, és mi szeretnénk egy egyszerűsített és hatékony szakpolitikát elérni, de még azért ezért sokat kell tenni. A ciprusi elnökség a tanácsban már is intenzív munkát kezdett, és minden függőben lévő kérdést 2012 végére szeretne lezárni. A kohéziós politika az általános ügyek decemberi és októberi tanácsán is napirendre kerül. Szükség van arra, hogy megállapodást éljünk el e, az úgynevezett e, általános megközelítés alapján a pénzügyi irányítást e, és más technikai kérdések meg oldása során. Ezen kívül az Európai Parlamenttel is szorosan együttműködünk, és nagyra értékeljük, hogy ez a szakbizottság milyen erőfeszítéseket tett, amely a mai és a holnapi szavazásban tükröződik a különböző jelentésekkel kapcsolatban, amelyek mind a kohéziós politikákkal foglalkoznak a 2014-es, 2020-as időszakban. A tanácsban már elért eredmények alapján szeretnénk a lehető legtöbbet megtenni a különböző a témákban, és nyilvánvalóan azokban a kérdésekben, amelyekkel kapcsolatban még nem sikerült eredményt elérni a tanácsban és, nagy, és gondosan meghallgatjuk az önök megjegyzéseit. Egy másik fontos prioritása a Szöprösi Soros elnökségnek a kohéziós politika területén, ez pedig a szakpolitika területi megközelítése. A teri- területeli kohéziónak nagyon fontos szerepe van a területi diverzitás, sokféleség meg biztosításában. Minden illetékes szervet szeretnénk bevonni a különböző főigazgatóságokat, amelyek a területi kohézióért felelősek. Mindezeket szeretnénk bevonni, és azért, hogy végrehajthassuk a, a 2020-as területi programot. Ezen kívül az a perifériális területi régióknak a konferencia Ciprusban fog megtörténni, és itt is a kohéziós politika megvalósításáról fogunk beszélni. Végül, de nem utolsó sorban, egy nem hivatalos miniszteri tanácsot is fogunk tartani a kohéziós politika területén dolgozó miniszterekkel. Ők fogják meghatározni a jövő programjait, az új szakpolitikák keretében, és a kohéziós politika növekedést segítő politikáját is segítve tesszük ezt. Természetesen elnök asszonyt is meghívjuk, hogy ebben részt vegyen. Elnök asszony, tisztelt képviselők, szeretném újból kifejezni hálámat, hogy meghívtak ide ma, és ezt az elkövetkező hat hónapot remélem együtt sikerül ezen ambiciózus program megvalósítása érdekében együttműködnünk sikerül ebben, és konstruktív legyen az együttműködés közöttünk, különösen az új megreformált kohéziós politika területén, amely lehetővé teszi majd a régiók számára, hogy kiláboljan a, a válságból. Mielőtt befejezném, szeretném hangsúlyozni, hogy a ciprusi elnökség a kohéziós politikai jogszabály csomagjának az elfogadását is segíteni fogja, és tiszteletben tartja az Európai Parlament szerepét. Tehát röviden összefoglalva, két a tanácsnak, tanács készen áll az Európai Parlamenttel való együttműködésre, és amint lehetséges, szeretnénk lezárni a különböző programokat azért, hogy elkezdhessük a pénzes szerzőgek felhasználását. Köszönöm szépen. És elnök asszony, és a novemberi ciprusi találkozón és a decemberi találkozón várjuk önöket, és aztán foglalkozunk majd azokkal a kérdésekkel is, amelyekről még a tanácsban nem sikerült eredményeket elérni, és végül valóban szeretnék hangot adni a hálámnak, hogy önök milyen gyors és pragmatikus megközelítéseket alkalmaztak ebben a szakbizottságban. Köszönöm szépen. Thank you, Minister. Uh, köszönöm szépen, miniszter úr, nagyon szépen köszönöm. You, you, you trying to be... Megpróbál realisztikus lenni, de azért azt hiszem, hogy egy jó adag optimizmus is kihallatszott az előadásából. Köszönöm. Először is eh, Georgios Stavrakakis eh, alelnök kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr. Üdvözlöm Önt. Üdvözlöm a ciprusi elnökséget. Meg vagyok győződve arról, hogy konstruktív együttműködést tudunk kialakítani a regionális és kohéziós politika területén. Ciprus rendkívül nehéz időszakban látja el a tanács soros elnökségét, vitáztunk már a kohézus politika jövőjéről, erről a jogalkotási csomagról. Bizakodó vagyok, hogy Ciprus fontos szerepet tud majd betölteni a tárgyalások évvégéig való lezárását illetően. Meg vagyok győződve arról, hogy Ciprus megértette, milyen fontos szerepet játszik a kohéziós politika a több éves pénzügyi keretben a 2014-2020 közötti időszakban ez valóban a fő politikai eszköz, amelyel az Európai Unió rendelkezik a regionális egyenlőtlenségek csökkentése, a növekedés fellendítése, a versenyképesség erősítése érdekében, valamint az új munkahelyek teremtése céljából az Európai Unióban. Nagyon sok sikert kívánok rendkívül fontos munkájához. Köszönöm. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρο. Πρόεδρε. Köszönöm szépen. Elnök asszony, miniszter úr, üdvözöljük Önt itt körünkben. Nagyon fontos munkába kezdett. A cél az, hogy nagyon fontos eszközökkel kapcsolatos tárgyalást jó eredményre vezesse. Azt hiszem, hogy az is nagyon fontos, hogy kohézió alakuljon ki a különböző politikák, rendeletek között, annak érdekében, hogy az EU 2020-as stratégia céljait el tudjuk érni. Itt a Regionális Fejlesztési Szakbizottság tagjai számára nagyon fontos, hogy megállapodás alakuljon ki a régiók, a regionális hatóságok, az önkormányzati hatóságok részvételét illetően a területi fejlesztésben remélhetőleg az elnökség vége felé kialakul a partnerséggel kapcsolatos megállapodás, mégpedig kötelező jelleggel. Itt a bizottság, a tagállamok és a régiók közötti kapcsolatokról van szó a regionális fejlesztés témakörében. A regionális fejlesztés fontos, és még fontosabbá válik majd a jövőben, itt egy alulról felfelé történő megközelítésmódról van szó. Az eljárásban regionális önkormányzati hatóságokat is be kell vonni, hogy a teljes eljárásban részt tudjanak venni. A tagállamok önmagukban nem képesek mindent ellátni. Nagyon fontos tehát az önkormányzatok, a regionális hatóságok együttműködése. Úgy szintén nagyon fontos, hogy ön ösztönözze a környezetbarát ökológikus innovációt, amely szintén hozzájárul a munkahelyteremtéshez. Ez rendkívül fontos. hiszen így tudjuk majd megnyerni az embereket az Európai Unió eszméje iránt fontos a foglalkoztatás politikát előmozdítani, különösen a fiatalok foglalkoztatását illetően. A jelenlegi válság ugyanis nem kizárólag gazdasági válság, környezeti klímaválságról is szó van. A szigetek esetében különösen érthető, hogy mit is jelent az éghajlatváltozás, különösen országom déli részében. Azt hiszem, hogy nagyon erős hangsúlyt kell helyezni erre a témakörre. Alfonzi úr nem sokára szót ejt majd erről. Azt hiszem, hogy az Alfonszi jelentést is erősíteni kell, amely pontosan ezekről a kérdésekről szól. Mivel ön, az önök országa szintén Szigetország, a szigetekkel kapcsolatos szakpolitikát is ösztönözni tudná a környezetvédelmi, a közlekedésügyi kérdésekben, vagy a gazdasági kérdések által szabályozását illetően. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Lambert van Nistelrooy Köszönöm Is van, van optimisme. Ik denk dat het ook veel te maken heeft met... Nos, örömmel hallottam azt a tényt, hogy pozitív jelzések hangzanak el, de itt a bizonytalansága a válság idején kell működnünk, pontosan ebben az időszakban kell előrevinnünk ezeket a fontos témákat. A regionális szakbizottság Fontos, hogy ugyanazon a hullám hosszon legyen, mint ön. A Dán soros elnökség után teljesen más szakaszba lépünk. Itt egyes pontokat tisztáznunk kell. Ön említett néhány fejezetet, amelyeket ideiglenesen elfogadtak a tanács részéről. Remélhetőleg ezek részét képezik majd az együttdöntési folyamatban a tárgyalási csomagnak. A lehető leghamarabb le kellene zárni ezeket a dossziékat, át kell térni majd ezen csomagok végleges lezárására, az erről való, ezekről való szavazásra ami az önök ütemtervét illeti. Itt gondolok most elsősorban az informális miniszteri tanácsokra, illetve a tisztviselők főigazgatók közötti találkozókra, és arra a kezdeményezésre, hogy fogadjanak minket, a delegáció ugyanis a jelentéstevőkből, árnyék jelentéstevőkből állna a mi részünkről, hogyha ez lehetséges. Én támogatnám ezt az elképzelést. Gratulálván a Dán elnökségnek el kell mondanom, hogy a Dán elnökség egészen egyszerűen tájékoztatott csak minket, és ez nem felel meg új társjogalkotói szerepkörünknek, melyet teljes mértékben kikívánunk aknázni. A tanács többek között teljes mértékben önállóan munkálkodott különböző tárgyalási boxok alkalmazásával. Ez volt a helyzet a több éves pénzügyi keret esetében is. Noha itt olyan pontok is felmerültek, amelyek az együttdöntés hatája alá tartoznak, gondolok itt a maximális plafonokra, vagy a források elosztására. Ezen pontok az együttdöntés hatája alá tartoznak. Itt a parlamentben kell ezekről vitáznunk. Nem lehetséges ugyanis az, hogy a szerződésben, a Lisszaboni szerződésben szereplő rendelkezéseket végül is a tanács lábbal tapossa. Ez rendkívül fájdalmas téma a parlament számára. Szóbeli kérdéseket is feltettünk ezzel kapcsolatosan nem lehetséges az, hogy a több éves pénzügyi keret esetében a parlament csupán formális véleményeket nyújtson. Éppen ellenkezőleg, ha a tanácsnak sikerül valamit elérni a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban, rendben, de a többi részt illetően együtt döntésre van szükség, ezt illetően nem lehet alkudozni a tanácssal. ugyanis itt csupán az általános keret kijelöléséről volt szó a többéves pénzügyi keret esetében, ezen túlmenően viszont nagyon pontos kötelezettségvállalásokat is kijelöltek ezen tárgyalások során, és ezeket a pontokat mindenképpen tisztáznunk kell. Még egy dolog. A szolidaritási alapot a természeti katasztrófák céljaira is alkalmazták, a parlament több ízben hangsúlyozta, hogy rugalmasabb struktúrát óhajtunk. Éveken keresztül ismételgettük ezt, a tanács mindig blokkolt ezt az elképzelést. Jó lenne, hogyha fordulat következne be ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Önök Szigetországként nagyon jól tudják, hogy milyen kiadásai vannak az éghajlatváltozásnak. Itt előre nem látható tényezőkről, eseményekről van szó. Jó lenne tehát, hogyha ezt a témát előre tudná vinni, számíthat ebben támogatásunkra. Uh, thank you, Köszönöm szépen, Konstance Krél. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon nagy figyelemmel követtem, amit mondott, és remélem ön is ezt teszi most. vagyis ugye nagy figyelemmel, nagy érdeklődéssel hallgattam, és örülök annak, hogy egy nagyra törő programot dolgoztak ki az elnökség idejére. A frakciónk a célok elérésében támogatni fogja önöket. És örömmel konstatálom, hogy a éves pénzügyi keretet le akarják zárni a parlamenttel együttműködve, és pont erre vonatkozóan volna egy kérdésem, ugyanis egy tárgyalási dobozt terjesztett elő a korábbi elnökség erre vonatkozóan az együttdöntési eljárás illeti együttdöntési eljárás vonatkozna a kohéziós politika megvitatására, és abból indulok ki, hogy az önök elnöksége ezt tiszteletben tartja, és az, a többéves pénzügyi kapcsán nem hoznak olyan döntéseket, amelyeket tulajdonképpen az együttdöntés keretében kell meghozni, nem hoznak előzetes döntéseket, amelyeket aztán csak nehezen lehet a parlamenttel megtárgyalni. Tehát óvaintenék attól, hogy egy ilyen úton induljanak el a Dán elnökségnek, és ezt több alkalommal jeleztük. Mindig arról biztosítottak, hogy persze ezt fogják tenni, figyelembe veszik ezt, de aztán a különböző esetekben aggódunk amiatt, hogy adott esetben megpróbálják a parlament álláspontját gyengíteni. A kohéziós politikával kapcsolatos megközelítésénél örülök annak, hogy ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. A kohéziós politika és az EU 2020-as stratégia mind a kettő eh, fontos szerepet tölt be. Itt egy olyan programról van szó, amely a befektetéseket kívánja ösztönözni az egész Európai Unió számára, és ezt valóra válthatja, de amit az elnökség, amit az elnökségek előadnak, azok nagyon jól előkészített beszédek. Hallottam, hogy ugye close cooperationre törekszik az, az Európai Parlamenttel. Ez rendben is van így, de ennél többet szeretnénk, hiszen a szerződés értelmében nem csak szoros együttműködést szeretnénk, hanem együttdöntési eljárás érvényes a szerződések értelmében. Tehát szeretném ezt kezdetben egyértelműen leszögezni. Szavazni fogunk ma annak érdekében, hogy tárgyalási mandátumot kapjunk a tanácssal és a, parla- a bizottsággal, és ezt komolyan is gondoljuk. Nem elég az, hogyha elérnek egyfajta többséget a tanácsban, hanem velünk is kell tárgyalniuk. És remélhetőleg figyelembe is veszik az eljárások, illetve a tárgyalások során ezt. Kellő rugalmasságuk van a tárgyalások kivitelezéséhez, de ha ezt nem veszik figyelembe, akkor nehézkes lesz mindez. Úgy gondolom, hogy ami a nagy célokat illeti, egyetértünk, mi is egy modern kohéziós politikát szeretnénk, amely a szolidaritásra épül, de amely ugyanúgy eredményorientált, és arra törekszik, hogy a gyengébb régiókat és tagállamokat segítse, hogy felzárkozzanak, az európai közös célokat valóra váltsák. E tekintetben közösek a célkitűzéseink, de van számos terület, ahol minden bizonyal különböző a parlament és a tanács megközelítése. Remélem, hogy minél hamarabb meg tudjuk vitatni majd ezen kérdéseket a tárgyalások keretében. Köszönöm. Köszönöm. Konstance. Azt hiszem, hogy akkor a miniszter urat megkérdezhetnénk, hogy tudná reagálni ezen kérdésekre és észrevételekre. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a hozzászólóknak is. Engedjék meg, hogy egy általános megjegyzéssel kezdjem az ön előzetes megjegyzésére, elnök asszony, és Van Nistelrooy úr megjegyzésére is reagálnék, ugye erre az optimizmusra, melyet említettek. Persze megpróbálunk optimisták és nagyra törőek lenni, ugyanakkor mindezt gyakorlatiasan tesszük, és szerényen, alázatosan. Az az eltökéltségünk, hogy eredményeket érjünk el nem szeretnénk pusztán a feladatunkat teljesíteni, ennél egy picit többre törekszünk. Tehát tiszteletem mindazoknak, akik részt vesznek ezen folyamatokban, a személyek és az intézmények iránt. Ez a mi munkafilozófiánk. Nos, amit említettek ezzel kapcsolatban, Kriszta Jelösz képviselőnek is szeretnék köszönetet mondani az általa mondottakért, szintén köszönetet szeretnék mondani az általa felvetett kérdésekért. Különösen a kötelező részvétel, a régió kötelező részvételével kapcsolatos megállapodásokról beszélt. Van itt számos elem, ezen partnerséggel kapcsolatban, amely egyébként már létezik a rendeletekben. Készek vagyunk erről vitázni, nem csupán a régiók részvételéről, hanem más partnerek, a szociális és egyéb partnerek részvételéről is, akiket érinthet ez a kérdés. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan fejlődnek a dolgok. Feljegyeztük, amit ön mondott, semmi okunk nincs arra, hogy ellenszegünk ezen elképzelésnek, éppen ellenkezőleg ez egy remek elképzelés, meglátjuk, hogy mit tudunk tenni majd a tanács keretei között, és megvizsgáljuk, hogy mit szándékoznak tenni a tagállamok. Természetesen a parlament egészét is megkívánjuk hallgatni. A szociális és környezeti kohézióval kapcsolatosan teljes mértékben igaza van. Az éghajlati változások kapcsán teljes mértékben egyetértek önnel. Feljegyeztem, amit ön említett az Alfonzi jelentéssel kapcsolatban. Ezt is figyelembe fogjuk majd venni, ami ebben a jelentésben szerepel. Ugyanez igaz a sziget jellegre, különleges hangsúlyt helyezünk erre a kérdéskörre kapcsolódik ez a földrajzi dimenzióhoz, amiről beszéltem, de hasonlóképpen szóltam a szigetek sajátos jellemzőiről, a sziget országok sajátos jellemzőiről. Aztán itt van még a legkülső régiók kérdése, ami szintén nagyon fontos kérdés. Nagyon komolyan vesszük ezt. On, uh, az együttdöntéssel kapcsolatos kérdés és Krell asszony kérdése is láttatja velem, hogy az Európai Parlament aggályokat fogalmaz meg, amikor az együttdöntésnek bizonyos elemeit említették, de ezek az elemek a segítik a tanácsban való tárgyalás. Ez nem előlegezi meg, hogy bármilyen döntést hoznak ezzel kapcsolatban, hiszen az együtt döntést tiszteletben tartjuk nem kell tudni, hogy hogyan működnek a tárgyalások, ez a mi belső eh, szabályaink szerint meg. Eh, de de akár engem a pokolba is küldhetnek, de számunkra fontos ez, és a Dán soros elnökség megpróbálta e, az aggályokat eloszlatni azzal, hogy e, e, hát ez csak egy lokalizáció kérdése. Tehát mi a megfelelő módon szeretnénk ezt az ügyet kezelni, hiszen az intézményi kereteket tiszteletben kell tartanunk, és az együttdöntési eljárást. Aztán Nisztelrooy úr a szolidaritási alap kérdését is említette, és mi megpróbáljuk a rugalmasságot kihasználni, és tovább tárgyalni ezekről a kérdésekről, és figyelembe venni olyan kérdéseket, amelyeket inkább összetartó módon sikerül, szeretnénk megoldani. Végül holnap az elnökökkel és a jelentéstevőkkel tartunk egy ülést, hogy egy hatékony párbeszédbe, vagy háromoldalú megbeszélésre, vagy akármilyen informális találkozóra kerüljön sor. Végül is, hát egy, egy olyan részleges háromoldalú megbeszélés, de a lényeg az, hogy lássák, hogy tényleg megpróbáljuk, hogy előre lendítsük a tárgyalásokat azért, hogy eredményt érjünk el azokban az elemekben, ahol a tanács részéről már van egy részleges általános megkezelítés. És ezt a munkát segíti, hogyha önök, az önök véleményét is meghallgatjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen. Françoise, François, elnök, miniszter úr, nagyon szépen köszönjük az előadását. Önök lesznek most a Dánia, Magyarország és Lengyelország után a soros elnökök és egy korzikai szigeti mediterrán képviselő üdvözletét épp ezért fogadja el, hiszen lát, örömmel fogadjuk ezt az új európai megközelítést, és szeretném tudni, hogy a ciprusi elnökség a mediterrán térséggel kapcsolatban kezdeményeze valamat, valamit, és miután a parlament megszavazta tavaly, a múlt héten Strasbourgban az én javaslatomat, hogy a mediterrán térségnek egy reménysugarat mutasson fel, azért, hogy egy nagyon nehéz, feszült helyzetből ki tudjanak lábalni. Tehát ebben számítok a ciprusi elnökségre is. Elnök, Köszönöm, Olcsi. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Én is szeretném, szeretnék visszatérni egy kérdésre, amelyet Krél eh, asszony és Van Nistelrooy kolléga is említett. Ez pedig az MFF, a többéves pénzügyi keret kérdése. Mindannyian tudjuk, hogy végül is valamilyen fajta megállapodásra kell jutnunk. Épp ezért a kérdésem a következő. Hogyan látják folyamatos tárgyalások, konzultációk folytatódnak majd, azért, hogy a tanácsban előre lépjünk? A második kérdésem pedig a kohéziós politikával kapcsolatos. Mint tudja, nem feltétlenül értünk egyet a 10 milliárd euróval kapcsolatban, amely az Európát összekötő, európai összekötési eszközzel kapcsolatos. Lát-e kompromisszumot ezen a területen? A harmadik kérdésem a, a héjával kapcsolatos, és annak felismerésével kapcsolatos, hogyha nem lehet a héját használni, akkor az nagyon sok tagállamnak a helyzetét nehézé teszi. Tehát ezt hogy fogják megoldani? Elnök, köszönöm szépen, is koreka. Köszönöm szépen. A következő évi költségvetéssel kapcsolatban egy, egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Nem az következő MFF-ről beszélek, hanem a háromoldalú megbeszélések eh, alapján amelyben a bizottság, a tanács és a parlament részvételével történik, a, ott teljes ellentmondást látunk. A bizottság 2000 eh, az a következő időszakban 6,8%-kal akarják növelni a költségvetést és ez körülbelül 10 milliárd eurót jelentene, tehát ezért ez ellen harcolni kellene. A, a tanács ezt a 6,8-at kevesebb, mint 2%-ra akarta csökkenteni. Ehhez nem fűztek magyarázatot, hiszen elsősorban a koreper képviselői vettek részt, nem miniszterek. És a probléma ezzel kapcsolatban az, hogyha tanács ezt az álláspontot fenntartja, akkor ez az összeg 17 milliárddal növelkedni fog. Ez pedig azt jelenti, egyszerűen fogalmazva, hogyha a tanácsnak sikerül átvinni az álláspontját, és kevesebb mint 2%-ra csökkenti a kifizetéseket, akkor a pénz a következő MFF-re kerül át a 2014-2020-as időszakra. És ez a hatalmas összeg, amelyet törvényileg ki kell fizetni, és a kohézióban január 2017-2012-re kell kifizetni, tehát ez két-három évet jelent, de hát ez azt jelenti, hogy ha megpróbáljuk politikai szempontból ö, spórolni, akkor az a következő MFF-ét tulajdonképpen tönkreteszi, és az összes célkitűzésenket és álmainkat e, Európa 2020-szal kapcsolatban tönkreteszi. Tehát a következő évi költségvetés, tehát a 2013-as költségvetést nagyon, e, nagyon figyelembe kell venni, figyelemmel kell követni, mert itt a kohéziós pénzekről van szó. Tehát a pénzügyi tervben ezt figyelembe kell venni. Elnök, Angulákis kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr, tény az, hogy ön nagyon kényes kérdésekkel kell, hogy foglalkozzon, és a lehető legtöbb sikert kívánom önnek ehhez. Azt hiszem, hogy ön szemére különösen világos, hogy amikor kényes kérdésekről beszélünk, akkor különösen arra gondolunk, hogy ön akkor ö, kezdte meg ezt a munkát, amikor ö, a válság különleges módon súlyosbodik Európában. A legfontosabb probléma ön számára az, hogy számos pénzügyi kérdést le kell zárnia, beruházási kérdéseket, például az európai alapokhoz kötődő kérdéseket, olyan pillanatban, amikor egyáltalán nem világos, hogy mi is lesz Európa jövője. Ezek tehát a kényes kérdések, amelyekkel foglalkoznia kell a ciprusi elnökségnek. Természetesen ön nagyon jól tudja, hogy Görögország és más országok már jelenleg is specifikus programok hatája alá tartoznak a tőkeválság okán. Aztán Spanyolország, illetve Olaszország vonatkozásában is lesznek segítségnyújtások a legutóbbi csúcs döntései nyomán, és általánosságban elmondhatjuk, hogy a válság csak súlyosbodik, és az Európai Unió legnagyobb országaira is kiterjed. A perspektívek következésképp rendkívül súlyosak, a munkavállalók jogai elleni támadások tovább erősödnek, és az egyetlen dolog, ami ebből a válságból való kilábalást elősegítheti, az pontosan az Európai Unió politikája a kohézió tárgy körében. Enélkül a nehézségek csak fokozódnak. Több észrevételem lenne érdekelne az önvéleménye ezekkel kapcsolatban. Véleményünk szerint nem lehetséges máshol megvalósítani a kohéziós politikát. Kapitalista környezetben vagyunk, nem jellemzi ezt. Az EU 2020 stratégia a kohézió csatlakozásával az EU 2020 stratégia keretében nem rendelkezik több forrással ahhoz, hogy valódi kohéziós politikát folytasson. Az EU 2020-as politika hasonlóképpen a Lisszaboni stratégiához, vagy a gazdaságirányítása, megerősített gazdaságirányítási politikához, ahhoz vezet, hogy egyes országokat, a szegényebb országokat kizárják. Tehát itt valóban létrejön a többsebességes Európa. De az EU 2020 szakpolitika és ilyenfajta szakpolitikák Anélkül, hogy számításba vennék az országok közötti különbségeket, csak ezen problémák súlyosbításához járulnak hozzá. És a nagy kapitalista erők malmára hajtják a vizet. Aztán itt utalnék most a június 27-i, 28-i tanácsülésre és a növekedési csomagra. 55 milliárd euró volumen az, amelyet a fel nem használt forrásokból az európai alapokba, a kohézus alapba irányítanak. Ez folytatódik majd a jövőben is? Tud erről ön valamit? Nem szeretném önt ilyenfajta kritikákkal illetni, de érdekelne, hogy mi lesz ennek a jövőben a sorsa. Aztán itt van még a növekedési csomag és a kohéziós alap kérdése. Egyáltalán nem értünk egyet azzal, hogy ezen fel nem használt előirányzatokat kohéziós alap és növekedési csomag céljaira használják. Van itt rengeteg olyan ágazat, amelyek elő tudják mozdítani a növekedést, a munkavállalók érdekeit, és ebből a rengeteg ágazatból csak három maradt. Köszönöm szépen, és Rika Manner az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a miniszter úrnak is, az elnökség részéről azt, hogy ilyen érdekes perspektívákat vázolt fel. Nagyon fontos a kohéziós politika jelentőségét is kiemelni. Minden bizonyal egy olyan fél év előtt állunk, amely tele lesz kihívásokkal, ugyanakkor eltökéltnek látszik az elnökség. Különböző hozzászólásokban hallhattuk, hogy kísérletet kell tennünk arra, hogy ezen rövid idő alatt meglehetősen sokat érjünk el a kohéziós politika érdekében is, azért, hogy a tagállamok haladhassanak ezen programokkal. A pénzügyi vonatkozású kérdéseknél nagyon fontos, hogy a soros elnökség a kohéziós politikát és a regionális politikát védi, és szeretném tudni, hogy milyen irányt követnek e tekintetben. Például, ha figyelembe vesszük az agrárpolitikát és a regionális politikát, a kettő közti összhangot, milyen súlypontokat határoznának meg itt? Itt ugye két nagy költségvetési területről van szó. A kettő között vannak bizonyos megoldandó kérdések még. Jónak tartom azt is, hogy többször említette a kihívásokat, amelyek különösen érintenek bizonyos régiókat, például a földközi tenger térségében, a, a, az alacsony népsűrűségű területeket és a, az ultraperiférikus térségeket. Vannak a költségvetésen belül ezen területekre összpontosító sorok, de fontos gondoskodnunk arról, hogy ezen forrásokat tényleg fel lehessen használni, hogy a régiók finanszírozását a jelenlegi szinten tudjuk folytatni. Továbbá felmerül az a kérdés is, hogy a regionális területi együttműködési programokkal mi történik, illetve az ezzel, összefüggő rendeletekkel. És remélem, hogy különösen támogatni fogják a regionális együttműködési programokat. Köszönöm, és számítok a kitűnő együttműködésre. Uh, thank you. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a regi részéről lezárt zászolók listáját nem akar senki más hozzászólni, tehát meghallgattuk az utolsó hozzászólót, most pedig ismételten a miniszter úrnak adnám meg a szót. Merci beaucoup, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első kérdéssel kapcsolatban annyit tudnék mondani, hogy a földközi tengernek nagy jelentőséget tanít, tanúsítunk, hiszen mindent megteszünk majd, hogy a földközi tengeri politikára helyesük a hangsúlyt. Nyilván tudja azt is, hogy a prioritásaink közé tartozik a szomszédsági, déli szomszédsági politika, és ebben az értelemben dolgozunk. És tudja, hogy a különböző soros elnökségek és a külügyi szolgálat között van együttműködés ebben, és a saját illetőségi köreinkben megteszünk mindent, hogy megerősítsük ezt az együttműködést. Ez a fajta együttműködés mindig problémás volt az euró-mediterrán politika keretében 25%-át költötték el a forrásoknak. Aztán ott van az Unió a földközi tengerért, amely tulajdonképpen különböző politikai utak miatt sosem indult el igazából. Persze voltak politikai eh, nyilatkozatok, hogy hogy hajlandók vagyunk itt együttműködni, és tudjuk, hogy ez nem kérdés, hanem akarat kérdése, nem, nem pénz, hanem akarat kérdése. Tehát szükség van ott a helyi emberekkel együttműködni, nem csak azért, hogy a fejlesztést elősegítsék, hanem inkább, hogy az átalakodást, átalakulást és a demokrácia felé vezető utat segítsük, amely tényleg megerősíti ezt a folyamatot, és amely válaszokat ad ezen emberek vágyaira. Ebben a régióban egy valamilyen fajta instrumentalizációját látjuk a demokratikus folyamatnak, hogy más célkütézéseket érjenek el. Mi nem akarjuk, hogy az önkényuralmat más önkényuralmi rendszerekkel helyettesítsük, hanem fontos, hogy a kommunikációs csatornáknak a különböző útjait találjuk meg, és ezeket a társadalmakat segítsük abban, legyenek azok civil szervezetek, vállalkozások, vagy akárki, tudják azt, hogy valahol vannak közvetlen partnerségi lehetőségeket, a lehetőségek az Európai Unióval. Tehát ott helyben kell megerősíteni a kapcsolatokat azért, hogy pluralista társadalmakat tudjunk le, létrehozni, ahol azok az e, elvek, mint a többet, a többért, azok megvalósuljanak. Ez számunkra elsősorban azt fogja jelenteni, hogy a kormány szintjén ahhoz, hogy többet adjunk, annak az előfeltétele az, hogy lehetővé teszik hogy ezeket a fajta kapcsolatokat létrehozzuk. Tudják, hogy van összeg, vannak olyan összegek, mint például az Európai Beruházási, vagy az Európai Újraépítési és Fejlesztési Bank keretében vannak olyan összegek, amelyeket felhasználhatjuk arra, hogy hatékonyabban összefűzzük ezt a fajta együttműködést Ezek a kérdések nagyon közel állnak a szívünkhöz, és érzékenyen reagálunk ezekre a kérdésekre. Ugyanakkor a földközi tengeri régió olyan kérdéseket is felvet, amely nem csak az unió déli részét, hanem a többi országokat is, Korzékát, Ciprus, stb. érdekli, és épp ezért meg kell találni az Unióban az eszközöket arra, hogy figyelembe vegyük ezeket a jellegzetességeket is. A következő kérdést illetően, Vlaszak úr kérdését illetően szeretnénk a parlamentet mindenféle szempontból tájékoztatni. Most egy megvan a modus operandi, tehát a működési módja annak, hogy az általános ügyek tanácsa után hogyan tudjuk tájékoztatni egymást. De ezen kívül még nem hivatalos mechanizmusokat is felhasználhatunk arra, hogy önöket tájékoztassuk arról, hogy a tanácsban hogy is állnak a különböző kérdésekben a tehát milyen, milyen is a helyzet. És nem csak ebben a bizottságban, hanem nem csak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hanem az MFF-fel kapcsolatos fejleményekkel kapcsolatban is tájékoztatni szeretnénk. A 10 milliárdot illetően amely a Connecting Europe eszköz, tehát az európai összekötési eszközzel kapcsolatban említettek. Hát én itt most nem tudok állást foglalni, hiszen különböző álláspontok vannak, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet ezekkel működni. A soros elnökség képviselőként nem csak az egész 15 milliárd, tehát az egész csomaggal kapcsolatban kell dönteni, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek ezt csökkenteni szeretnék, hanem meg kell vizsgálnunk, hogy mi lehetséges. Minden esetre a legfontosabb dolog az, hogy megtartsuk ezt az eszközt, tehát ezt a Connecting Europe eszközt, hogy mind az közlekedés, mind az energia és a telekommunikáció szempontjából hatékonyan felhasználjuk. Persze a héjával kapcsolatban is nagyon sok tagállam ragaszkodik, hogy figyelembe vegyük a héját, és hát ez egy legitim óhaj, de hát meg kell majd vizsgálni, hogy mit lehet tenni az unió szintjén. És és hát mi továbbítjuk majd ezt az üzenetet a e, tanácsnak. Godmanis úr megjegyzését illetően tudatunk, a tudatában vagyunk a különböző ö, problémáknak a resztválikidé, tehát a rál pénzekkel kapcsolatban. És szeretnénk a politikai kérdéseken túllépni, és technikai módon megoldani a kérdéset. De tudjuk, hogy persze ez egy a viták során, ez egy valós politikai kérdés de majd meglátjuk, hogy oh, mit tudunk tenni. De tudjuk, hogy a RAL pénzek azok elsősorban kohéziós pénzek, tehát mi szeretnénk a kohéziós politikának a hatékonyságát növelni, de hát ezek a jövőbeli kérdések. A 2015-ös költségvetéssel kapcsolatban be kell vallanom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat. A bizottságnak van egy javaslata, ez a 6, valamennyi kifizetési előirányzat növelés. Persze ez sokkolt néhány tagállamot, akik befagyasztani szerették volna a költségvetést. Tehát az elnökségnek elég mély vízben kellett gázolnia, és nem tudom, hogy most túllépem-e a hatáskörömet, és titkokat árulok el itt, de van egyfajta megállap, megállapodás e, minősített többséggel, hogy 2,79%-kal emeljük ezt az összeget. Tehát ez kevesebb, mint a bizottság javaslata, de több, mint amit mi, amitől mi tartottunk, te Hát majd meglátjuk, hogy ezt a megállapodást megtartjuk-e, és aztán a parlamenten való tárgyalások során hogyan alakul ez. Ennek a kérdése. Most pedig akkor görögre váltok. Köszönjük szépen, Andorákos kolléga. Angurakis úr beszélt itt ezekről a kényelmes kérdésekről, számos nehéz kérdésről, amelyekkel szembesülünk. Nos, a filozófiánk a következő, hogyha vannak nehéz, kényes kérdések, akkor nem várhatunk arra, hogy ezek a problémák maguktól megoldódjanak. Az első megközelítésmód az az, hogy felgyűrjük az ingujunkat és kezdjük meg a munkát hiszen csak ez adhat konkrét eredményeket. Ezt fogjuk tenni. Világos, hogy bizonyos kérdésekkel kapcsolatban talán az ismeretlen felé haladunk, de mindenképpen lépésenként előre kell haladnunk. Nem hiszem, hogy varázs megoldásokat tudunk javasolni. Az egyetlen dolog, amit, amivel elő tudunk állni a szándékunk, az érzékenységünk, az elkötelezettségünk, hogy azonnal megkezdjük a munkát. Ami az EU 2020-as stratégia végrehajtását illeti, tudja, hogy ebben a stratégiában vannak szemszerűsíthető célkitűzések, amelyek hozzájárulnak majd a szociális helyzet javításához Európában, amennyiben ezek elérésre kerülnek. Például tudja, hogy létezik az az elképzelés, mely szerint legalább 75%-os foglalkoztatási arányt kell elérnünk. Ez aztán itt van még az a célkitűzés, hogy a GDP 3%-át a kutatásra, fejlesztésre kell fordítani, aztán itt vannak még a környezeti célkitűzések, az iskolázottsággal kapcsolatos célkitűzések, tehát ezek számszerűsíthető, mérhető célkitűzések, és ezek valóban fontosak az unió számára, mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy szociálisabb arculatot biztosítsunk az Európai Uniónak, és a polgárokat közelítsük az unióhoz. A lehetőségek keretein belül a polgárokat közelíteni kívánjuk az unióhoz. Uh, in my statement, great import. Egy további kérdés. A területi dimenziónak, a kohéziós politika területi dimenziójának nagy jelentőséget tulajdonítunk. Természetesen azt akarjuk, hogy ez a politika valós hozzáadott értékkel bírjon az Európai Unió számára. Az egyetlen változások, amelyeket kilátásba helyezünk, azok összefüggésben vannak a közös ambícióinkkal, nevezetesen, hogy egy modernebb és hatékonyabb politikánk legyen, egy olyan politika, amely jobban integrálódott és figyelembe veszi a határon átnyúló dimenziót is a makroregionális megközelítést, amelyről hallhattunk, és mindezen aspektusok lehetővé teszik a nagyobb szinergiahatást az Európai Unióban, a méretgazdaságosságot a költekezés terén, és az eredményességet, a hatékonyságot, a fenntarthatóságot, és ezzel egyidejűleg azt is lehetővé teszi majd, hogy biztosak lehessünk és meggyőzhessük a polgárokat és az egyes még szkeptikus kormányokat arról, hogy minden egyes elköltött eurót megfelelően költjük el. Ezt egyébként az európai polgárokkal is szeretnénk érzékeltetni. Köszönöm szépen ezt a fantasztikus eszmecserét, rendkívül hasznos volt számunkra, és várjuk azt, hogy folytathassuk az önökkel való együttműködést. Köszönöm. Thank you, minister. Uh, Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt kollégák! Szeretnék mindenki nevében köszönetet mondani a miniszter úrnak, és biztosíthatom önöket, biztosítottam önt a felől, hogy az elkövetkezendő hónapok során együttműködünk önökkel, ami céljaink is pragmatikusak, de remélem, hogy a közös ambíciókkal eljutunk majd az többéves pénzügyi keret, valamint a jogalkotási keret témájában a tárgyalások lezárásához. Köszönöm az együttműködést már most, holnap elkezdjük a tárgyalást, és számítunk arra, hogy az elnökség végén is ellátogat majd hozzánk, és jelzi azt, hogy a küldetést teljesítette. See you tomorrow. Um, Tisztelt kollégák, már fél tizenegy van, úgyhogy azt hiszem elkezdhetjük uh, a két szavazást az új rendelet uh, előtt, úgyhogy most a hetes napirendi pontra térnék át, de még mielőtt a szavazást elkezdenénk, kérem ellenőrizzük, hogy működik-e a gépezet, kérem mindenki helyezze be a szavazókártyáját, és megnyitjuk a szavazást. Megnyitom a szavazást. Tisztelt kollégák, 41-en 41 szavazókártyánk van, de csak 30-an szavaztak, úgyhogy kérem mindenki nézzen ennek utána. már így is túl sokan szavaztak a szocialisták részéről, úgyhogy azért lenne jó, ha mindenki tényleg szavazna. Uh, uh, still four people. Négyen még mindig nem szavaztak. Nem helyezték be a szavazókártyát. Ez csak egy ellenőrzés. Kérem tehát, hogy mindenki szavazzon. Négy kártya tehát vagy nem működik, vagy nincs itt a kártya tulajdonosa. 42 szavazókártya van, és 38-an helyezték be a kártyájukat, ezt csak tájékoztatásképpen mondom. De megint csak a szocialistáknál többen szavaztak, egyel többen. So I'm sorry. Úgyhogy sajnálom. So what we need is még mindig arra várunk, hogy hárman ellenőrizzék, hogy működik-e a kártyájuk, mert a szocialistáknál egyel többen szavaztak, és két kártyát nem helyeztek be a gépbe. Still one socialist in excess. Szocialistáknál még mindig egy valaki. Eh, Rosa, uh, eh, It's not voting. No, no, no, I think I Yeah, he has already voted. So, some socialist, only one. Could, could you just ask? megkérnék azt, hogy egy szocialista kollega vegye ki a kártyáját? One substitute less. Egy póttaggal kevesebb kellene, és van egy valaki, aki nem szavazott. Ezt csak azért mondom, hogy mindenki tudja, akkor a Patrice Tirolien jelentésről szavazunk, a hetes napi rendi pont. Well, you, you come with different lists, okay, so take, just... take mine. Okay. Okay, so we, we... 36-os mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Tehát a 11-es, 38, 39, 40 azonosak, kiszavaz mellette, ellene, Tisztelt kollégák, ellenőrizzük. Sajnálom, de ezt ellenőriznünk kell, tehát megnyitom a szavazást. We, we check on the... Ezt az öt azonos módosítást ellenőrizzük, szavazunk, lezárom a szavazást. 21-21 arányban azt jelenti ez, hogy elutasítottuk, most pedig a kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette. Ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizhetjük. Ellenőrizhetjük gyorsan, mert nem egyértelmű. We close the... Lezárom a szavazást, és elutasítottuk 24-19 arányban 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás. Ez megint csak nagyon szoros, úgyhogy a 43-ast is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. És ezt nagy többséggel elutasítottuk 29-15 arányban. 15-ös mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 18 mellette, ellene, nagyon szorosnak tűnik, 18-ast ellenőrizzük, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es következik. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 45 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 46 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 47 mellette. Ellene ellenőrizzük a 47-est. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk 48 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 49 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 50-es, Okafogítá válik 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 52 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 53 mellette, ellenőrizzük az 52-est, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53 mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem tudom, úgyhogy 53 az, ezt akkor mindenképpen ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. And it is Elfogadtuk. 54 mellette. Ellene. Azt hiszem ugyanez a többség itt is, de ellenőrizzük, mert nehéz megállapítani. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk, 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 57 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 58 mellette, ellenőrizzük az 57-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ja nem, nem, elnézést, mondja az elnök, elutasítva. Elutasítottuk 58 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 59 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva, 60-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva, 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 61-est, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 62 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 62-est, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elutasítottuk. 22-es. Ez kompatibilis, tehát akkor nem szavazunk, vagy igen? Szavazunk. 22 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 63 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 67 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 68 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 68-ast, megnyitom a szavazást, és lezárom. Elfogadtuk. Tisztelt kollégák, amikor elektronikusan szavazunk, kérem, legyek gyors, legyenek gyorsabbak, vagy lehet, hogy a gép túl lassú, de hát valami nagyon lassú, 69-es mellette. Ellene? Nem tudom, 69-es, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk 70-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Perambulum bekezdések, négyes kompromisszum. Mellette, ellene. Jesszusom, akkor ezt ellenőrizzük. Négyes kompromisszum, a preambulum bekezdéseknél tartunk, nem tudom lezárni, mert van, aki még nem szavazott. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Következik 27-es, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 2-es, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette, ellene szoros az eredmény, ellenőrizzük a 4-est, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene. Ellenőrizzük a hatost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítottuk. Hetes mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, záró szavazás elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. So it's 39-en szavaztak mellette, úgyhogy ezt elfogadtuk, jóvá hagytuk. 8-as napi rendi pont következik, Kerstin Westphal az Európai Demográfiai Statisztikákról szóló jelentés. Kezdhetjük a szavazást. 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette, 14-es mellette ellene tartózkodás utasítva 6-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es részenként első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, kettes rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-asról nem szavazunk, vagy igen, 8-asról mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, zárószavazás elektronikusan, a szavazást megnyitom. az eredmény pedig 42 eh, igen szavazat, négy tartózkodás mellett kitűnő eredmény. Gratulálok! And, yeah. Now prob- Most pedig tisztelt kollégák, valószínűleg szeretném feltenni a kérdést, hogy valaki ki akar elmenni esetleg a mosdóba, mert aztán egy maratoni szavazást kezdünk. Kérnék türelmet mindenkitől, és három-négy perc erejéig kérem, hogy hallgassanak meg, mert szeretném egyértelműen elmagyarázni, szeretnék elmagyarázni valamit, amit azt hiszem már többször elmagyaráztunk, de azért a biztonság kedvéért, csak hogy mindenki értse, és ugyanúgy értse ezt a folyamatot. A következőről volna szó. Úgy döntöttünk a szakbizottság, a munkacsoport ajánlása alapján április 26-án hogy a júliusi ülésünkön szavazunk a mandátumról, amely felhatalmazást ad ahhoz, hogy a tanácssal és az Európai Bizottsággal elkezdhessük a tárgyalásokat. Ez pedig összhangban van az eljárási szabályzat 70.2-es cikkével, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez nem egy zárószavazás, ez nem a jelentésről szóló zárószavazás, csak így ez egy nagyon fontos szavazás a módosítókról a 70.2-es szabály értelmében. És azt is szeretném egyértelműen leszögezni, hogy a jelentés bizonyos részeiről, a jelentés hát ugye tudják, mire gondolok, a jelentés kitételeiről, a pontjairól majd a nyárt követően szavazzunk. A preambulum bekezdésekről nem most szavazunk, és vannak a módosítók között is olyan elemek, amelyekről nem tudunk szavazni, különböző okokból kifolyólag. Vannak technikai okok, technikai okokból egyesek nem készültek még el, kapcsolódnak a pénzügyi rendelet szabály megreformálásához, ez még függőben van, úgyhogy a plenárison majd a az őszülés szak alatt szavazunk. Tehát nem mindenről fogunk ma szavazni. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb pontról szavazzunk, a lehető legtöbben olyan cikkekről, amelyek alapot szolgáltatnak, nem végleges javaslatokhoz, de legalábbis a különböző területekhez és arról is szeretném tájékoztatni önöket, hogy miután az új szabályozási keret különböző pontjairól szavazunk, azt javasoltam önöknek, és ehhez kell az önök támogatása is. A tárgyalási tímnek javaslatot terjesztünk elő, lesz minden egyes jogszabály esetében egy külön tárgyalási tím, és arról is tájékoztatnám önöket, hogy az elnökök értekezlete, a parlamentben az elnökök értekezlete úgy döntött július 5-én, hogy a parlament több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos munkája, valamint az ehhez kapcsolódó szakterületek és keretek munkája összehangolt kell, hogy legyen koordinációra van szükség, és arra kérjük a szakbizottságokat, hogy tárgyaljanak, de ne zárják le első olvasatban a javaslatokat, és a különböző szakpolitikai kérdésekről ne tárgyaljanak, abban az elben kell megállapodnunk, hogy semmi sem dőlt el, amíg minden el nem dőlt. Egyeztetnünk kell tehát, az Európai Parlament elnöke által vezetett csoport döntött így, ezt tisztelben kell tartanunk. És még arra is emlékeztetném önöket, mert lehet, hogy ezt majd a viták során felhasználhatják, hogy már az elmúlt kilenc hónap során egészen attól kezdve, hogy a, par, hogy a bizottság jóváhagyta a jogalkotási javaslatot, és ezt eljuttatta a parlamenthez. Tíz ülést tartottunk, ezeken számos alkalommal megvitattuk a jogalkotási javaslatokat, 11 munkacsoporti ülést tartottunk, ahol ezen jogalkotási javaslatok voltak terítéken, és önök jobban tudják ezt, mint én, hogy az árnyékjelentéstevők is a frakciók részéről óriási erőfeszítést tettek már eddig is. Nem csak a titkárság végez nagyon komoly munkát, számos álmatlan éjszakát okozott ez mindenki számára. Az asszisztensek is tudják, hogy milyen komoly munka van már ebben az egész anyagban. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy még nagyon sok munka vár ránk, még mielőtt a jelentés tervezetekről szavazhatnánk, majd a folyamat végén. Ezzel a bevezetővel pedig szeretném még azt mondani, hogy főleg azon cikkek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a költségvetési rendelet megreformálásához. Ezekről nem szavazunk, a titkárság odafigyelt erre. A titkárság gondoskodott tehát erről, úgyhogy nem szabad tehát olyasmit tennünk, amelyet itt most ebben a szakaszban nem kell megtennünk. És még valami, amivel kapcsolatban szeretnék megerősítést kérni, még mielőtt áttérnénk az első szavazásra. Kaptam egy, hogy úgy mondjam, kérést vagy javaslatot arra vonatkozóan, hogy számos javaslatról blogban szavazhatnánk, mert úgy tűnik, hogy a politikai képviselőcsoportok ebben egyetértenek, de szeretném kérni a az egész bizottság, az összes képviselőcsoport megerősítését úgyhogy talán fel kellene olvasnom a javaslatot. Elizabeth Schröter, igen, ezzel a javaslattal kapcsolatban. Thank you so much. Um... Köszönöm szépen. Sprache. Anyanyelvemen szólnék. Elsőként a titkárságnak szeretnék köszönetet mondani. Nagyon jó szavazólistát készítettünk, csak tegnap éjfélkor készült ez el. Nagyon jó munkát végeztek ezzel kapcsolatban, köszönöm szépen a titkárságnak ehelyütt ezt a munkát. Ugyanakkor kritikával élnék ezzel a folyamattal kapcsolatosan, hiszen nem szokásos tárgyalás zajlott, mint ahogy más szakbizottságokban ezzel a dosszéval kapcsolatban és ami lehetséges lett volna egyébként. Ez egyébként más lapra tartozik. Szeretném elmondani, hogy a valamennyi frakció megpróbálta ezt az eljárást tartalmilag alakítani, azonban az, hogy a milyen végeredmény született, illetve hogy ezt végeredményben támogatjuk-e, hiszen itt egy végleges szavazólista csupán tegnap évfélkor jött létre, ezért mondom, hogy ez egy nagy elvárás lenne, és már a tárgyalások során is elmondtuk, hogy nem lehetséges mindez, mert tartalmilag megfelelően kívánunk dolgozni, és tudnunk kell, hogy miről szavazunk, nem csupán számokról szavazunk, éppen ezért ellenezzük ezt az eljárást. Azt hiszem, hogy itt nem a szavazatok mennyiségéről van szó, hanem azt kell tudnunk, hogy miről is szavazunk pontosan, és hogy tartalmilag mi kerekedik ki ebből az egész anyagból. Az egyetlen döntés, amelynek kapcsán kérném a segítségüket most, az az, hogy blogban szavazzunk a kompromisszumokról. Ellenzi ezt rendben, tehát Lambert van Nistelrooy, de akkor nem nyitjuk meg ezt a, ezt a vitát on the table. Um, let, let me just make, make... Engedje meg, hogy csak egy megjegyzést tegyek. A szöveg, amelyet a múlt héten megkaptunk, az a szöveg, amelyet a múlt héten megkaptunk, ugye a kompromisszumok szövege, ezt a képviselőcsoportok megvitatták az árnyékjelentéstevők, és tegnap véglegesítettük mindezt. Én csak azt szeretném mondani, hogy két helyen a szöveg eltér, ezeket szeretném bejelenteni, csak kisebb módosításokról van szó, amelyek pusztán technikai jellegűek. A többi tekintetben egyébként változatlan a szöveg. Úgy néz ki, ahogyan tegnap volt. Ezekről beszéltünk, tehát nincs semmilyen meglepetés ebben az egész csomagban. Ezt szerette volna csak jelezni. Nem akarjuk akkor megnyitni ezt a vitát most. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Először is szeretném megköszönteni a titkárságnak, a bizottságnak, az asszisztenseknek ezt a nagyon jelentős munkát. ugyanakkor az utolsó pillanatban kérik, hogy a kompromisszumokról egyben szavazzunk, pedig ki előkészítettük a szavazólistákat, és, és szerintem tiszteletben kellene tartani azt a sorrendet, amit mi benyújtottunk. Mi pedig mi nagyon feszített ütemben dolgoztunk. Jó, elnézést kérek, de a zöldek javasolták ezt, nem kell tulajdonképpen ezt megvitatni, akkor szavazhatunk? Nincs másik megjegyzés? Jó, erről beszélhetünk később. Sosem fogadtuk el azt, hogy egyben tömbben szavazzunk. Tegnap a tárgyalások alatt is elleneztük. Konstance? Kérem, mindenki maradjon higgadt. Ha egy vagy két frakció ellenzi ezt, tegnap az árnyékjelentéstevő külésén született egy javaslat, nem a zöldek részéről, arra tette kísérletet, hogy egyszerűsítsék ezt az eljárást, hogyha ezt nem sikerül jóváhagyni, akkor egyértelmű, hogy úgy kell szavazzunk, ahogyan az a szavazólistán szerepel, tehát semmi gond. Thank you. So it's... Köszönöm szépen jó, akkor ez most már nem kérdéses, ugye? Tessék. Köszönöm, elnök asszony. Tekintettel erre a helyzetre, hát én sem tudom ezt leegyszerűsíteni. Szavazunk, méghozzá akkor nem blogban, és a néppárt nevében azt szeretném kérni, hogy az 50-es kompromisszumos indítványnál a különböző részekről külön-külön szavazzunk. Um, when we come to this, I will explain. Jó, amikor ide jutunk, akkor elmagyarázom majd a szabályokat. Tehát, hogy mit lehet részenként szavazni. De hogyha megengedik, akkor most fogom ismertetni tulajdonképpen a titkárság részéről világos volt a július a világos volt az utasítás, hogy a július 6-a a határ ideje a részenkénti szavazási kéréseknek. Tehát azon kérések, amelyek ezen a határidő után érkeztek be, azokat nem teljesíthetjük. Nem teljesíthetjük. Tehát a, a mai mag beküldött ilyenfajta kérés ő, ugyanilyen választ kap, tehát sajnálom, nem tudok mit tenni. Jós, akkor ezek után szeretném szavazásra bocsátani ezt a kérdés. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es ellen, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 357-es mellette ellene tartózkodás elutasítva egyes kompromisszum mellette ellene elfogadva kedves kollégák, közben szeretnék tájékoztatni arról, hogy ez egy nagyon bonyolult szavazás, néha a titkárságnak ellenőriznie kell majd. Most akkor a négy, negyedik oldal jön és a, az Empl 23-asról szavazunk mellette, tehát Empl 23, negyedik oldal mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Empl 24, hatodik oldal mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ugyanazon oldalon 25-ös, tehát M 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, világos volt. MV 11 a következő oldalon, tehát a hetedik oldalon mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes oldal. 387-es módosíta, ez az M28-al azonos, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11. oldal, kont 17, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Itre 20, ugyanezen az oldalon, tehát a ITRE 20, tehát a kont után, ITRE 20, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Háromszázkilencvenhárom a tizenegyedik oldalon. Tehát ez az, a kont és az itre előtt kellett volna szavazni mellette. Tehát 393, 11. Eh, oldal mellette ellene tartózkodás elutasítva. a eh, kont 17 és az itre 20 is okafogyottá válik. Tehát akkor most eh, kijavítottuk ezt a szavazást. Akkor most jön a 394 a 12. oldalon, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ample 30, ugyanezen az oldalon mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk.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 Uh, this, this, uh, we are doing it so slowly. Eh, Én ahhoz szoktam hozzá, hogy szeretném megérteni, hogy miről is szavazok, különben nem szavazok. Szeretném megérteni, hogy miről szavazok, különben nem szavazok. Wait a minute, Mr. No, várjunk. Kérem, értesse meg a kollégákról, hogy miről van is szó. Mr. Pani Przewodnicząca, ja pomogę. Pani... Először a lengyel kollégánk. Elnök asszony, talán segíthetek. A mi listánk egy kicsit más, mint az öné. Tehát amikor ön azt mondja, hogy melyik oldalon vagyunk, akkor mi egész más oldalnál tartunk. Épp ezért más módostókat látunk, ezért van probléma tehát akkor talán nem kéne mondani, hogy melyik oldalon vagyunk, és csak a számokat követjük, és az így sokkal könnyebbé tenni a dolgot. Konstance Krell. Krell asszony. Ah, Be kell ismernem, hogy valószínűleg az én frakció máshogy nyomtatta ki a szavazólistát, mint az önöké éppen ezért frakciómnak egy kicsit több időre van szüksége, hogy Ugye itt az oldalmegadások sem megfelelőek, egyebekben a frankció csak azt nézze, hogy mi szerepel a szavazólistán, hogy erről korrekten tudjunk szavazni. We have no problems. Jó, ezzel nincsen probléma. de vannak olyan módosítók, amelyek kiegészítenek, és amelyek fogyottá válnak, tehát a módosítókat a kompromisszumokhoz kell kötni. Hát nehéz lesz, de azért megpróbáljuk. Jó, akkor nem mondom az oldalakat. Jó, akkor tovább léphetünk? Akkor most a 392 jön. Ez az Ampl 30 után van 390, -e mellette ellene tartózkodás elutasítva. A hármas kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample 33. A 421-es előtt van ez. Kedves kollégák, ez jóval hosszabb ideig fog tartani, mint máskor, de hát ez az egyetlen módja, hogy ezt hatékonyan megoldjuk. Tehát Ample 33 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 421 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 427 két oldalal később, 427 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most akkor 439, 439, tehát néhány oldalal később mellette ellene tartózkodás elutasítva. 442, ez ezután jön, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 443, de elfogadtuk a hármas kompromisszumot, tehát akkor Ample 37, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 444 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample 41 az ötös kompromisszum előtt, tehát Ample 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tehát az Ample 41-est elutasítottuk. Most jön az ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 466 két oldallal később, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum a következő oldalon. Nem, elnézést egy pillanat. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. ITRE 27, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tran 10 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, akkor Empl 44, tehát több oldalal később, 4-5 oldalal később, Empl, az a 498 előtt van. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. plusz 47, két-három oldalal később mellette ellene tartózkodás elutasítva. Két oldalon keresztül minden okok fogyottá válik. Hetes kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Megint akkor a nyolcas kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences kompromisszum következik, több oldalal később, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négy-öt oldalal később 550, tehát az 550-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Megint több oldalon keresztül korkapogyottá válnak a módosítók. 562 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem, megint csak több oldal után 581-es következik, amely e azonos az 11-es kompromisszummal és a 583-assal mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nem, ez a PES 11-essel azonos elutasítva. Az 592-esről szavazunk, több oldalal később. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Aztán megint csak több fogyottá vált. A módosító után a 622-es következik. mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ez az M 60-assal kompatibilis volt. Aztán ellenőrizzék a kollégák. We have to be patient because we have to do it right. Jó, türelmet kérünk, mert megfelelően kell csinálni. Jó, az 500, nem, akkor az EMPL 60-asról szavazunk, tehát Employment 60, tehát a foglalkoztás, hogy elvette ellene elutasítva. 627-es következik, mellette 627 ellene tartózkodás elfogadtuk. A 12-es kompromisszum következik, több oldala később, tehát 12-es kompromisszum. Jó, 6.31, az okofogyottá válik. Tehát a 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hat két oldallal később, mellette 648-as ellene tartózkodás elutasítva. Ekon 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán megint több oldalokú fagyottá válik. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, akkor hat oldalon keresztül okafogyottá válik, és a 691-es következik. Megtalálták? Mellette? Bocsánat, egy kicsit várni kell. Right, eight and six, eight, two. We, we are checking because it. Ellenőrözzük, hogy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 Tehát akkor 691-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ez azonos volt Ample 74. Ample 74. Néhány oldalal később. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva.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 Elnézést, kihagytunk egyet. hat 677. Tehát a 677-ről szavazni kell. tehát 677. Did you find who's in favor, who's against? Mellette ellene tartózkodását elutasítva. Most akkor jöhet az emplő. but now we, we, we go to... ITRE 56. ITRE 56. ITRE 56. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. EMPL 75 okofogyottá válik. a 705, 705-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 706 mellette ellene tartózkodás elutasítva. M76 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Matoni asszony kérdést tesz fel. Nos, a kompromisszummal kapcsolatos a kérdésem. Azt szeretném tudni, hogy a kompromisszumból kivették-e a négyes bekezdéssel kapcsolatos kérdést? Ez a szöveg nem ide tartozott az eredeti tartalékkal kapcsolatos. Tehát nincs már benne ez a rész, ez a szövegrész. És akkor akkor ez, e, ez nélkül kerül szavazásra. Most akkor, és akkor okonfogyott elválik. Most akkor ez van. Amp 80 mellette ellenet tartózkodás elutasítva. Hatvan kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hétszázharminchat, 736 736-os azok számára, akiknek ugyanaz a számozása 114. oldal. Tehát el, elutasítva. 737 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 739 egy szóbeli módosítással. Valaki ellenzi a szóbeli módosítást? Szeretném visszavonni ezt a módosítót. I didn't. It's withdrawn. Okay, so we don't vote. Visszavonták, tehát nem szavazunk. Tehát az egész uh, 79-es módosítót visszavonták. visszavonták. Kont 21, ez két oldalak később. 116-os azoknak, akinek ugyanaz a számozása. Tehát Kont 21, amely azonos az ITRE 59-essel mellette ellene elutasítva. Ekon 17, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenhetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hétszázhatvanöt a 122. oldalon az szám mellett, tehát 765 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 771 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tran 22 mellette jó, bocsánat, ez okafogyottá válik, mert elfogadtuk a 17-es kompromisszumot. hat mellette ellene tarzuszkodás, elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum. Elfogadtuk a kompromisszumot. Semmi kétség. 19-es kompromisszum, mellette ellenet tartózkodás elfogadva. Akkor most minden okofagyottá válik. Akkor a 789-es következik. mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ez a 92-es az önös 791 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 799 mellette ellene tartózkodás nem tudom. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, ellenőrizzük. Seven nine nine. kilencven es Jó, egy EPP tagnak ki kell vennie a kártyáját. Jó, most már jó. Lezárom a szavazást. Jó, 37-es ellene. Jó, valami más szerettem volna. Ample 93-as. Ample 93. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Azt hittem, hogy valaki onnan hátulról akart ellenőrzést, de nem. 800-as, 808-as, a 21-es kompromisszum előtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 825-ös, ez a 137-es oldalon, tehát 825-ös mellette ellene, tehát 825-ös ellenőrizni kell. Na, mindegy, megnyitom a szavazást, ha bár nem látom a szükségét. Igen, elutasítottuk, de Lambert kedvéért megtettük. 829 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Vannak olyan pénzügyi eszközök, amelyekről nem szavazunk. Akkor több oldalot lapozhatok. 933 következik. Megtalálták? 933. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, Ample 104 elutasítva, 33-as kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadva. A következő kompromisszum a 34-es, mellette ellene tartózkodás elfogad. there is ellenőriznünk kell, kérem legyünk türelmesek, hiszen 100 százalékig meg kell győződnünk arról, hogy nem csúszik be hiba. Sorry? Yeah, yeah. No, socialist. Employment 112. Employment 100. Ample 112, 161. oldal, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Néha a javaslatok nem korrektek, de hát meg kell nézni mindent, meg ellenőrizni kell mindent, minden javaslatot, ami a teremből érkezik. We have to follow it falls, okay? So we 976-os következik. Ez a 35-ös kompromisszum előtt van, 976-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös kompromisszum, 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Áttérhetünk a 35-ös kompromisszumra mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. False. Everything falls, we go to compromise 36, I think. Yeah, yeah, yeah. Yeah, but, but I, I prefer to... Igen, de szeretném, hogy a titkárság is megerősítsen ebben. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az ezres mellette, mellette ellene tartózkodás elutasítva. FAM 50-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. So we move 38-as kompromisszum mellette. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Employment 126. Employment. Ample 126-os, ez kiegészítésképpen a kompromisszum előtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. Negyvenegyes kompromisszum mellette mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample 132, 178-as oldal, megvárjuk a néppártot. Ample 132, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1054, 1054, rögtön az előző alatt, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1055, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1058 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1063 mellette alatta ellene tartózkodás elutasítva, 1064 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Ekon 21, 182-es oldal, Lambert kedvéért, Ekon 21, mellette ellene tartózkodás elutasítva, ampl 135, el, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1075 mellette ellene tartózkodás elutasítva, ampl 136 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1076 mellette ellene tartózkodás elutasítva, ha jól látom, 1077 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 44-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ah, I think control, yeah, cont... Kont 30, 188. oldal Lambert kedvéért. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1161. tizenhat. mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1119, mellette ellene tartózkodás elutasítva. FAM 52 mellette, rögtön alatta, FAM 52 mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor utána nem szavazunk, mert ez a költségvetési rendelet okafogyottá válik, és áttérünk. 1128, szintén a költségvetési rendelethez kapcsolódik, NV40, nem? 1-1. And NV40 we don't vote? We vote. We vote NV40. So... Tehát az NV40, NV40-esről szavazunk. 190. oldalán egy párt kedvéért. Not of sense. Not, so I'm sorry, I can give the Elnézést, hát megadhatom az oldal számot, de Konstancét megzavarja, tehát MV 40-es 190. oldal mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-1 30 mellette ellene, rögtön alatta ellene tartózkodás elfogadtuk. ...1135, mellette ellene tartózkodás elutasítva.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 One, two, three, that's what we can vote in my view, no? Yeah, exactly. So one... 1, 2, 3, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A budget 30. Ez a csomag, mint identikus, tehát nem kell szavaznunk róla. 1141. 1141-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1142 mellette alatta. Nem? Ja, ez megint a költségvetési rendelet, úgyhogy akkor erről ugye nem kell szabáz, szavazni, tehát nem. Hát akkor kérem, jelezzék. So now we move to 1143-asra térünk át mellette. Nem, hát nem kellene. Just wait a second, the colleagues. Egy pillanat, egy pillanat, kérem adjunk a kollégáknak egy percet. 1148 a 193-as oldalon. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ah, okay, one, one. 1150 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1154 identikus a többivel mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ampl 143-as. Wait, wait a second, I just... Egy pillanat. A kollégáknak meg kell győződniük erről száz százalékban. control said tehát akkor a kont 31, 32, kont 32, bármi is legyen, Rendben, tehát a kont 31 következik, erről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kont 32, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1173, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1174, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1176 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezerszázhetvenhét Igen, ez kompatibilitás kompatibilis 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Slow down, I'm sorry. Elnézést, de el kell lassítanunk. 1177, 1177 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Komolyan? Komolyan gondolja? Vagy ez csak egy vicc? Túl korán van még ahhoz, hogy viccelődjünk. Most miről szavazunk? Okay, so we move to one to control Kont 34, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Itre 76, Itre 76, alatta. Itre 76 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Pes 20 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 1186 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kont 35 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Itre 77, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1188 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1189 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, MV41 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ampl 144 mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV42 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 48-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ample 145 fogyottá válik. Tehát erről szavazunk, mert az előzőt elutasítottuk. 145-ös mellette. It's not. So employment 1444 and 445 also falls. We don't vote it. We don't vote it, right? No, we don't. But, you know better, okay. So we don't. Rendben, önök jobban tudják biztosan, tehát akkor nem szavazunk elnézést, akkor nem szavazunk. Mert hogy oka fogyottá válik. Rendben. Ampli 146-os szintén. Úgyhogy következik. Az agri. Nem, nem, nem, nem, nem. Okafogyottá válik. nine. So we, we move to one, 1199. 201-es oldal. Ez kiegészíti a 48-as kompromisszumot. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1203. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. A kompromisszum előtt van még az 1208-as. Szavazunk. 1208-asról mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum, 50-es kompromisszum. Joachim Zeller would like to... Joachim Zeller szeretne ehhez valamit hozzátenni, valószínűleg németül. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezen kompromisszumnál külön szavazást kérek az egyes bekezdést illető B albekezdést illető passzázsról, illetve a teljes hármas bekezdésről. Just on, on the... Ami a formai részét illeti, ugye kezdetben mondtam, hogy volt egy határidő ahhoz, hogy ilyenfajta részenkénti szavazást kérjenek, úgyhogy most ezt nem tudom jóvá hagyni. Sajnálom, de túl sok kérést kellett a határidő, benyúj, határidő lejárta után elutasítanunk, úgyhogy ezt sem tudom jóvá hagyni. Yes, Markus Piper. Markus Piper. Ich weiß nicht, wer von den ansässigen... Nem tudom, hogy ki értesült erről a határidőről. A szokásos szakbizottsági tagokat erről nem tájékoztatták talán fel lett volna Celler úr ezen kérelmének helyt adni. Itt az 50-es kompromisszum esetében a köztes kategória és a biztonsági hálózat tárgyában, valamint a kvóta megkötést, illetően a szociális alapból. Tehát valamennyi fontos dolog össze van itt fogva, és most arra kényszerítenek minket, hogy ezt az egészet vagy szavazzuk meg, vagy utasítsuk el egyben. Nos, elnök asszony, ez az öndöntése, dönthet arról, hogy szavazunk-e vagy nem, nem nem a szakbizottság, hanem ön. Thank you. Köszönöm, Konstance Nagyon sürgetően kérném azt, hogy ahogyan Markus Piper az imént kifejtette, itt ez a kompromisszum egy átfogó pontot tartalmaz a teljes kohéziós politika tárgyában. Itt egy egységes kompromisszumként szavazzunk erről, mert egy egységes tárgyalási mandátum esetében egyes pontokra majd még visszatérünk, és a szakbizottságban vitázni kell erről a trialógus után a tanácssal. Azonban kérem, hogy ezt egységes kompromisszumként szavazzuk meg, mert hogyha a split votot engedélyezik, akkor el tudom képzelni, hogy más kolléga is azt mondja, hogy más dolgokról szintén külön-külön kívánnak szavazni. Azt hiszem, ez egy kiegyensúlyozott kompromisszum, amelyet mindkét jelentéstevő javasol. Köszönöm. Uh, Mr. Goodman. Igen, csak a tényre emlékeztetnék, mert Markus Piper éppen most kérdőjelezte meg, hogy mindenkihez eljuttattuk-e az információt. Mindketten, Celler úr és Piper úr is a július 5-i e-mailen szerepelnek, amikor a titkárság jelezte, hogy mi a részenkénti szavazásokra vonatkozó határidő, hétfő, július 9 óra, 9-e délután 6 óra tehát az ezt követően beérkezett kérelmek, csak ugye tájékoztatnék mindenkit, az ezt követően beérkezett kérelmeknek nem tudtunk helyt adni. Ez egy kiegészítő kérés amely nem veszi figyelembe azt a szabályt, amelyet a többieknek figyelembe kellett venniük. Nem tudom, hogy ki kért szót, Kurmanis úr. Én is szerettem volna azt támogatni, hogy ne legyen részenkénti szavazás. Ez egy szörnyen nehéz volt kidolgozni ezt a kompromisszumot, és hogy miért van szükségünk erre a kompromisszumra, azért, mert pénzügyi szempontból ez lesz a fő módunk arra, hogy a tanácssal fellépjünk. Ha ezt itt megosztjuk, akkor nehéz lesz az egész kompromisszumról beszélni. Mert ott minden szerepel, a legkülső régiók, a különböző régiók, biztonsági védőháló. Hogyha ezt a struktúrát most felbontjuk, akkor egyáltalán nem leszünk sikeresek, úgyhogy azt hiszem, hogy ezen okból kifolyólag azt kérném, hogy ne legyen részenkénti szavazás. Köszönöm. Egyéb észrevétel van-e? Sajnálom, de nem látok támogatást. Joachim. Ask for, uh akkor azt kérném, hogy elektronikusan szavazzunk. Valószínűleg amúgy is bár valaki kérte volna, hogy ellenőrizzük Lambert, csak azt ígértem, hogy ugye visszatérek majd, hogyha a részlet meg lesz. A hetes kompromisszum kapcsán az érintett szót ki kellene venni. Hát ez nehéz indicatively. Hát 7 százalék indicatively. Elnök, de ez egy másik kompromisszum. Mindkét előadó, az 50-es kompromisszumról beszélünk, mi kivegyszük onnan az indicatively szót. Ezt a kifejezést akarjuk kivenni. Elnök, Rendben, akkor úgy értelmezem, hogy van egy szóbeli módosítóra nyelő javaslat, van, aki ellenzi ezt. Ellenezzük azt, hogy további szóbeli módosítás szülessen elnök. Rendben, tehát ezt ellenzik, akkor nincs szóbeli módosítás, úgyhogy folytathatjuk a szavazást. Elektronikusan ellenőrizhetjük, tehát akkor rögtön így kezdjük, elektronikusan szavazunk az 50-es kompromisszumról ahogyan ezt kérték. Megnyitom a szavazást. We are voting for the a kompromisszumról szavazunk, nem a vitáról, tehát csak nem csak a kompromisszumról. Can, uh, well, still three people didn't vote, but uh, two, one. Hárman nem szavaztak, de a néppárt egyre többen szavaztak. Úgyhogy lezárom a szavazást, nem szavazott mindenki, de hát uh, Lezárjuk a szavazást. 41-5 arányban elfogadtuk az 50-es kompromisszumot. Most pedig 1246-os következik. Four, six, Which page? 216. Page. 216-os oldal. Megtaláltam. Rendben, megtalálta? Tehát én még nem találtam meg. 1246. 1246 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Yeah. Which page? kollégának kell egy perc, hogy ezt ellenőrizze. So we are So we, we are preparing to... Tehát az ITRE 86-ról készülünk szavazni, csak éppen most ellenőrzik a módosítókat, amelyek okafogyottá válhatnak. Maybe fast. Lehet, hogy valaki gyorsabb az 1003-as, 1301-esről, ha valaki tudja, hogy hogy szavaztunk, akkor könnyebb lenne eldönteni, hogy itt mit kell tennünk. Persze időnk is van. No, you, I will let you go for lunch, don't worry. Ne izguljon senki, mindenkit elengedek ebédelni, de nem fogok senkit meghívni. Bár lehet, hogy egy nap majd ünnepelnünk kell, meg kell ünnepelnünk, ha túljutunk ezen. I mean, Yeah. so we can vote. We can vote. So we vote on ITRE 8. Tehát az ITRE 86-ról szavazunk a 226-os oldalon mellette. ITRE 86. Mellette ellene tartozkodás elutasítva. most minden okafogyottá válik, ami jó hír, 51-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt megint sok minden okafogyottá válik. A jó hír, hogy itt nagyon sok minden okafogyottá válik, amikor a kompromisszumos indítványokról szavazunk. Ample 153 a 234-es oldalon. Ample 153. Megtalálták? Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következik a kont 49, ami azonos a többivel, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egy, három, 1333-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1334 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1335 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1336 mellette ellene tartózkodás elutasítva, M plusz 154 mellette ellene tartózkodás elutasítva, M plusz 155 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. plusz nem, okafogyottá válik, itt megint sok minden okafogyottá válik. Unfortunately not to the end of... De sajnos nem a lista végéig. Yeah, 1351. 1351. 1351-es, a 241-es oldalon mellette. Egy pillanatot kérek, mert Diana még nincs kész. Dash 22. No, no, can you no. ask to the Secretariat to find 134 because it's a... Uh, can Secretariat find one... Ezer a 134-eset megtalálná. Az 1300, 134-est megtalálná-e a titkárság? Amendment 134. A 134-eset. No, we have to be sure. Nem, biztos, biztosak kell, hogy legyünk. They, they know what they are doing. They. Uh, okay, so it's just uh, under the... Az 52-es kompromisszum második sora. Kétszázharmincötös oldal.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 1351-esről kell szavaznunk a 241-es oldal mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Megint jó, sok minden okafogyottá válik. Ample 159-es a 246-os oldalon. 159-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Igen, ebben már megállapodtunk, különböző oldalak, különböző az oldalak számozása. Olyan kellene legyen mindenkinek a dokumentum, mint az elnöké. 1384-es, 1384, nem mondom az oldalszámot, 1384 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Itt megint minden okafogyottá válik. 1392-es, nálam a 250-es oldal, 1392-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1408, 252-es oldal, azoknak, akiknek olyan az oldalszámzása, mint nekem, 1408 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ittre 96-os, elnézést, mondja az elnök 97-es, ittre 97, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1417, 254. oldal, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ample 168 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1418 mellette ellene tartózkodás elutasítva, FAM Ample 173-as. Várnunk kell, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ez 141, mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de nem szavazott mindenki, úgyhogy még egyszer 141-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1432, 258. oldal, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 1433 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ample 175 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1434 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1436 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 50. Ez fogyottá válik, mert az 1434-et elfogadtuk. 53-as kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1441 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Nem plusz 176 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1447 mellette ellene tartózkodás elutasítva, So we 100, Itre 100, a fámmal azonos. Itre 100, 260-es oldal mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Itre 101, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kont 51 mellette, Kont 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1470-es 1470. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. plusz 179, nem? plusz 178, a 269. oldalon mellette ellene tartózkodás elutasítva. FAM 58, 270-es oldalon, FAM 58, mellette ellene tartózkodás elutasítva, itt lesz 102-es, alatta mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1488, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1489 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1491, mellette ellene tartózkodása utasítva, 57-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most megint sok minden okafogyottá válik. as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. We go on. Just go on. To one... 1, 5, 20, tehát 1520 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán minden okafogyottá válik. Ezerötszáznegyvennégy 281. oldal, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1546 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1548 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1550 1550 avlásák mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1553 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1554 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1557 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1558 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 60-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán egy csomó minden okafogyottá válik. Aztán jön az 1578, a 286. oldalon. Elfogadtuk. Elutasítottuk, bocsánat. Ample 1193 elutasítva, a FEM 60 elutasítva, 61-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. FEM 61 mellette ez 287. oldal mellett ellene tartózkodás elutasítva. 194 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1590 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán akkor fogyottá válik egy csomó minden. 1628 a 295. oldalon. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. FM 62 mellette ellene elutasítva. M 199 mellette ellene elutasítva. 1629 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1630 szóbeli módosítóval, tehát 1630-ról számozunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1631 mellette ellene tartózkodás elutasítva. EMP 198 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1632 mellette ellene tartózkodás elutasítva. ITRE 107 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1633 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1639 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1635 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1636 nem, nem az fogyottá válik. 1642 a 298. oldalon, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1000 Sajnos nem kapcsolta be a hozzászóló a mikrofonját. Visszamenjünk valamelyik számhoz. 1641 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1642 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 'Tran 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1644 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1646 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Étre 108 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1649 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1650 mellette ellene tartózkodás elutasítva. NV 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1652 ezt visszavonták. Nem, mégiscsak szavazunk róla. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1654 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1660 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1656 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1657 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1661 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1662 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1663 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 148 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1664 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Empl 200 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1670 mellette elutasítva, 1671 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1672 mellette ellene tartózkodás leutasítva, 1673 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1052 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1676 egy szóbeli módosító, valaki ellenzi? Nem? Tehát akkor mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1679 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1449 mellette ellene elfogadva, 150 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 5, kont 52, kont 53 elutasítva, kont 54 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 151 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Financial regulation, so we don't do it. So we go, I'm sorry, we just have to, so now we move to 1693. Akkor jön az 1693-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1698, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1719 a 309-es oldalon mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most ellenőrizni kell. Egy pillanat. It was rejected, so we vote. Elutasítottuk, tehát a, az 1721-ről szavazunk, elutasítva. 1722 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1726 mellette ellene tartózkodás elutasítva. ITRE 109, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Account 56, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1728 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nos, a pénzügyi szabályzat miatt egy pár módosítót itt át kell ugranunk. So which page we move to which page? We move to page 314 and the és a 314-esről Manescu 1747-es módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kont 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1751 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1752 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1755 mellette ellene tartózkodás elutasítva. M 205-ös, mellette a tartózkodás elutasítva. 157-es mellette ellene. Még egyszer emellett ellene elfogadtuk. 1766 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1768 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Empro 207 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Kont 69 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ez az 59 volt, bocsánat, 60-as elutasítva, Kont 61 elutasítva, Empl 208-as, elfogadtuk, 1782 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Empl 209 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 210 eh, elfogadva, 1787-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Kont 62 ellene tartózkodás elutasítva, 1790 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 1710 mellett ellene tartózkodás elutasítva. Kont 63 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 1798 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 1795, nem? 1795 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1796 mellette ellene elutasítva. 158 elfogadva. 159 elfogadva. 100, 1805 elfogadva. 160 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 161 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 162 mellette ellene elfogadva, 163 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 164 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 165 mellette ellene tartózkodás elfogadva, kont 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva, FEM 63. Kant 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva. FEM 63 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, és akkor a CSF-vel tehát a közös politikáról. Ez egyben szavazzuk, mellette ellene tartózkodás közös stratégiai keretből. Na, akkor jön az, az 1807, az egyes mellékletből. Nem, álljunk meg. Még van két perc. Folytassuk? Remélünk, hogy túlélik a tolmácsok. Tehát 1807 mellett a tartózkodás elutasítva. Which is which page? Kedves kollégák, 1807-es, ez a 322. oldal az én változatomban. Ellenőrizzék a kollégák, akkor egy percben. There's a lot of checking here.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 Mivel ez a szavazás nagyon sok ellenőrzést igényel, jobb lenne, hogyha most tartunk szünetet, és akkor közben a kollégák előkészítik ezt, és akkor gyorsabban tudunk haladni utána. Nagyon szépen köszönöm minden esetre, és eh, itt folytatjuk majd.